Dear colleagues, Kedves kollégák! Dear colleagues, I know well that... Kedves kollégák, tudom, hogy mindig örülnek, amikor a különböző szakbizottságokból érkező kollégákat üdvözölhetik, mivel találkoznak velük, de idő van, úgyhogy el kéne kezdeni, így is egy picit késésben vagyunk. Mára eszmecserét fogunk tartani a FAO-val az élelmezéssel kapcsolatos bizonytalanságról 2015-re vonatkozóan, és mi kértük ezt az eszmecserét az MV szakbizottsági tagokkal közösen, hiszen nem sokára lesz a világélelmezési nap. Az Agri Szakbizottság és a DEVE szakbizottság tagjait is szeretettel köszönöm, és kérem őket, hogy ők is vegyenek részt a vitában. Úgy gondolom, hogy azonnal kezdhetjük is azzal, hogy az expozéhoz megadjuk a szót a kollégánknak. Linda McEvennek adok szót elsőként a DEVES szakbizottságtól. Köszönöm szépen, elnök úr! és elnőzést kérek. Egy kicsit túlcsúsztunk az időben, ahogyan ez a szakbizottságoknál sokszor előfordul. Nagyon örülök annak, hogy ez a közös eszmetszere ma megrendezésre kerülhet a pénteki világélelmezési napot megelőzően. Ez egy nagyon fontos időben kerül megrendezésre, és van egy nagyon fontos jelentés is, ami itt bemutatásra kerül majd. Az éhezés és az alulság még ma is probléma, bár a millenniumi fejlesztési célok között az szerepelt, hogy az éhezőknek a számát felező 2015-re. Igazából sikerült ezt a célkitűzést elérni, ugyanakkor 9-ből egy ember, 740 millió ember még mindig éhezik. És az öt év alatti gyerekeknek a halálát is általában az éhezés okozza. Úgyhogy bőven van még feladatunk. A múltban sajnos a 90-es években, sőt a 80-as években is már eltekintettünk a mezőgazdaságba való beruházástól, illetve nem támogattuk a gazdákat sem, amikor a biztonságos élelmizésre kellett volna figyelnünk. Most már ez másként van, de azért szinte az utolsó utáni órában vagyunk. Ez év végéig, illetve hát jövő, január 1-től életbe lép az új öt éves terv, a nemzetközi fenntarthatósági célok programja. New Yorkban jöttek össze, a világ vezetői és nagy fogadalmakat tettek, hogy új globális célkitűzéseket rögzítsenek. Az egyik ezek közül a kettes MDF cél, MDG cél, a, az élelmezés biztonságát, illetve a biztonságos élelmiszer termelésre helyezi a hangsúlyt. A mi szakbizottságunk és a többi szakbizottság számára is nagyon fontos, hogy a következő években sikerüljön ezeket a célkitűzéseket elérni, nekünk pedig a parlamentnek karöltve a bizottsággal azt kell elérnünk, hogy valóban megvalósuljanak ezek a célok az is nagyon fontos, hogy földterület kell ahhoz, hogy a célkitűzések teljesüljenek, hogy lehessen termelni. És jó az, hogy e hét végén Milánóba megy a DEVE szakbizottság delegációja az Expóra, hogy az élelmezésről, az élelmiszertermelésről és annak biztonságáról tárgyaljon. Csütörtökön ezt megelőzően lesz egy különleges workshop, ami a földhöz való hozzáférés, az emberi jogok és a, az élelem biztonsága kapcsolatos kérdéseket járja majd körül. Úgyhogy köszönöm szépen, én nagyon várom ezt a jelentést. Elnök, köszönöm. Most pedig Szikerszki úrnak adok szót, aki az Agrészak Bizottságnak a vezetője. Hölgyeim és uraim, az élelmiszer biztonság nagyon nagy nemzetközi kihívást testesít meg, számos fontos aspektusa van, társadalmi, politikai és gazdasági aspektusa. Ezért nagyon lényeges az, hogy a nemzetközi intézmények és az egyes országok szisztemikus megoldást találjanak annak érdekében, hogy a szegénységet, a kirekesztést és az éhezést visszaszorítsa. Mindannyiunknak nagy tapasztalatai vannak itt az unión belül ezekkel a problémákkal. Volt egy közös agrárpolitikánk, amely azt tűzte ki célul, hogy a szegénységet, az élelmezési bizonytalanságot visszaszorítsák az elmúlt évtizedekben, és ezek a nagyon értékes tapasztalatok szerintem most arra kéne, hogy szolgáljanak, hogy ezeket továbbadjuk és tovább is fejlesszük, hiszen a világ több táján várják ezt. Fontos, hogy zárjuk sorainkat, és a WTO keretében adta lehetőségeket kiaknázzuk, és ezért a kereskedelem a jólétet is fokozza. Fontos azonban, hogy fenntarthatóan és hosszú távon tudjuk visszaszorítani az éhezést, lényeges az egyes országokban való gazdasági struktúraváltás, hiszen akkor szűnik meg az éhezés, nem elegendőek a kozmetikai változtatások, hathatós intézkedésekre van szükség. Mondok egy példát, ugyanez az eset tulajdonképpen a migrációs politikában nem elég itt betömködni a lukakat, hanem azt kell biztosítanunk, hogy globális megközelítésre támaszkodva találjunk megoldásokat, megfelelve a regionális, lokális adottságoknak. Több pénzre is szükség van persze, több fors, forrásra, annak érdekében, hogy legyenek kutatások, és legyen fejlődés mert ez a fejlődés kell, hogy alkalmazásra kerüljön azokban az országokban, ahol éheznek. Végezetül még egy megjegyzést engedjenek meg azon problémák vonatkozásában, amelyek az agrárszektorral is összefüggenek, illetve a környezettel. E tekintetben nagyon döntő, hogy mi a klímavédelemmel kapcsolatban többek között, és hát ezt az agráriumban szívünkön is viseljük, és nagyon sok is a lehetőség erre. Fontos azonban, hogy ezek az intézkedések az élelmiszer termelést ne szorítsák vissza, ne korlátozzák. És még egy dolgot szeretnék zárásképpen kiemelni, hogy az élelmiszerről beszélünk, akkor a víz az egyik nagyon döntő elem, és azt gondolom, hogy a víznek még nagyobb figyelmet kell szentelnünk, hiszen ez része az egészséges táplálkozásnak, és a víz a legértékesebb értékünk, vívmányunk ezen a világon. Elnök, köszönöm akkor azt gondolom, hogy el is kezdhetjük azzal, hogy szót adunk a, a FAO képviselőjének a szót. Mustafa Színes úrnak kívánok szót adni, a FAO vezetőjének, aki az összekötő iroda vezetője az EU felé. Krisztina Betnászkának is szót fogok adni, aki a WFP vezetője és a brüsszeli iroda vezetője is egyben. 10-10 percet fogok adni, majd pedig megkezdjük a vitát. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani az Agri Szakbizottság elnökének is azért, hogy megszervezték ezt a mai ülést, hogy közösen megvitathassuk a világszintű élelmezés helyett helyzetét a Parlament közösen a pénteki világélelmezési világnap kapcsán. Október 16-a jó alkalom arra, hogy a világélelmezés biztonságát, az éhezés helyzetét, a vidéki ö, térségekben a szegénység helyzetét feltérképezzük, és közben megnézzük, hogy milyen kihívások várnak ránk, ahogy McGovern képviselő mondta, nagyon komoly célkitűzések vannak a fenntartható fejlődés tekintetében, a második a éhezésnek a felszámolása, az alultápláltság elleni küzdelem és a fenntartható mezőgazdaság. Tehát ez egy közös erőfeszítés az összes érintett fél részéről. Erre van szükség ahhoz, hogy elérjük a célunkat. 2030-ig kellene az éjséget felszámolni, ahogy a mezőgazdasági szakbizottság elnöke mondta, ez elérhető cél, ha kellő eszközzel rendelkezünk és közösen lépünk. Ezen a héten a Milánói n fogják a bizottság és az Európai Parlament képviselőivel megünnepelni ezt az alkalmat, és folytathatjuk ezt az eszmecserét ezen rendkívül fontos kérdésekről. Élnék az alkalommal, hogy elmondjam, hogy ma az FAO főigazgatója beindította a SOFA jelentést, ami az élelmezés és a mezőgazdaság világhelyzetét méri fel. 1947 óta évente készít el az e FAO ezt a jelentést, és ez nagyon fontos politikai döntéseket készít elő ez az anyag. Idén a SOFA jelentés, tehát a mezőgazdaság és az élelmezés helyzetéről szóló jelentés a szociális védelem szerepére koncentrál a szegénység és az éhezés elleni küzdelemben a mezőgazdasági és vidék fejlesztési kereteken belül közvetlen közvetett eszközökkel. A 2015-ös jelentés főbb jelentéseit elolvashatják a honlapon, mától ez elérhető. Egyértelmű, hogy egyet, egyetértünk abban, hogy ami a szociális védelmet illeti, ezzel lehet küzdeni a szegénység és az éjség ellen. A támogatások megfelelő ö, tulajdonságai fontosak ahhoz, hogy ezen programot meg lehessen erősíteni. Természetes, hogy erősebb hatása van az élelmezés biztonságra és az élelmezésre a megfelelően kidolgozott eszközöknek. Tudjuk, hogy a nőknek nagyon fontos hatása lehet a jövedelemre, és nagyon fontos, hogy a nők és a gyermekek jól létén tudjunk javítani. Ezen kívül a szociális védelem a gazdasági tevékenységet is mozgosíthatja, például a mezőgazdasági termelésen keresztül. A élelmezést, az egészséget, az oktatást lehet javítani, és ezáltal a termelékenységet és a személyek jólétét, bevételét, jövedelmét. Önmagában a szociális védelem még nem elég arra, hogy mindenkit kiemeljünk a szegénységből. A szegényháztartások leggyakrabban különböző ö, korlátnak vannak kitéve, ezért fontos közös koordinált programokat kidolgozni, és a szociális védelem és a mezőgazdaság területén párhuzamosan kell fellépnünk. Ezzel kapcsolatban az egyes országok különböző politikákat dolgoznak ki. Az EU-s fellépés és a bizottság fellépésnek az a célja, hogy ezen országokat tudjuk segíteni, erre egy példát említenék, a DEFCO segítségével indult be ez a program azért, hogy segíthessünk az országoknak, hogy a politikát és a stratégiát, az élelmezés, biztonság és a jobb táplálás szintjén előre lehessen lépni. Ezen kívül milyen pozitív hatásai vannak ezeknek a helyi önkormányzatokra? Nos, a közmunkaprogramokkal infrastruktúrákat és kollektív erőforrásokat lehet kidolgozni, amely közvetlenül hozzájárul a helyi gazdaság mozgosításához a háztartások is haszonélvezői ennek, hiszen a szolgáltatásokat nagyon gyakran, nagy részben a helyi gazdaságban nem résztvevő háztartások látják el. Örülök annak, hogy itt van ma velem a kollégám, aki az élelmezés biztonság szakértője, és a PAM tól is itt van egy kolléga, hogy ezt az elnök úr is mondta, hiszen a három római ügynökség, a PAM, a FAO és a FIDA kéz a kézben dolgoznak, amikor az élelmezési célokat próbáljuk elérni. Köszönöm. Mr. Chairperson, honorable member. Elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselők, nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy bemutathatom ezt a jelentést, amely a 2015-ös helyzetet mutatja be az élelmiszer ellátás biztonságára vonatkozólag. 1989 óta készül ilyen jelentés, amelyet a FAO, a Világélelmezési Program és az IFAD készít együttesen. Ez tehát egy közös termék, amelyet a három világélelmezéssel foglalkozó ügynökség, illetve szervezet hoz létre. A 2015-ös év nagyon fontos mindannyiunk számára, mert egy fontos monitorozási időszak végét jelöli. 1996-ban Rómában több mint száz állam és kormányfő gyűlt össze, és abban állapodtak meg, hogy 2015-ig jelentősen csökkentik az éhező emberek számát a világon, tehát a 2015-ös év a cél éve, később a milleniumi fejlesztési célokban megfogalmazódott, hogy 1990 és 2015 között az táplált emberek számarányát felezik meg világszerte. A kérdés tehát, hogy elértük -e ezeket a nemzetközi célkitűzéseket. Nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy elérjük a milleniumi fejlesztési célokban megfogalmazott célkitűzést, különösen ami az éhezésre vonatkozó célkitűzést illeti. Itt azt láthatjuk, azt a mutatót, amely az alultápláltságra vonatkozik, ezt monitoroztuk. Láthatjuk, hogy a fejlődő régióban 23%-ról 12,9%-ra csökkent ez a számarány az egész lakosságra vetítve, tehát statisztikailag azt mondhatnánk, hogy elértük ezt a célt. A 190, a 129 monitorozott ország közül 73-ban elértük ezt a célt, ugyanakkor ez csak az éhező emberek számarányát jelöli egy adott lakosságon vagy populáción belül. Volt egy másik célkitűzés is, mi szerint a éhezők számát, nem számarányát kell csökkenteni. A világ élelmezési csúcson fogalmazódott meg ez a cél, sajnálatos módon ezt nem sikerült elérni, nagyon messze vagyunk még ettől. Jóval nagyobb eredményekre lett volna szükség a cél elérése érdekében, ugyanakkor azonban ez nem annyira negatív, hogyha szem, hogyha szem előtt tartjuk azt is, hogy a monitorozási időszakban két milliárddal növekedett a világ népességének a száma, tehát nagyon nehéz volt egy ilyen kontextusban a célt eléri, elérni. Ezen túlmenően a 129 monitorozott országból 29 országban sikerült mégiscsak ezt, az, ezt a célt is elérni, ami nem rossz arány hol él a legtöbb éhező ember a világon. Itt egy szintetikus képet láthatunk, a különböző felmérésekből összeállított képet. Dél-Ázsiában él a legtöbb éhező számszerűen, és számaránya tekintve is itt a legtöbb éhező. Ezt követi a szubszaharai afrikai régió. Az éhezők száma alapján a második helyet foglalja el a listában ez az ország, viszont az arányt tekintve az egyik legmagasabb, ugyanez igaz Dél-Ázsiára is. Melyek a legfőbb tényezők, amelyek jellemzőek a sikeres országokban? A gazdasági növekedés nyilvánvalóan szükséges a célok eléréséhez, de nem elégséges. Továbbá a termelékenység növelése, főként a családi gazdaságokban és kisméretű gazdaságok esetében, valamint a szociális védelem előmozdítása. Ezek a tényezők azok, amelynek köszönhetően sok országban előrelépés történt. Továbbá a vidéki piacokat, való hozzáférést javítani kell a kistermelők számára, a nemzetközi kereskedelem nyitottsága egy fontos tévány, is fontos tényező, és nagyon súlyos hatást gyakorolnak a hatásra nyilvánvalóan a hosszan elhúzódó válságok az elnök. Megkéri közben az előadót, hogy beszéljen lassabban a tolmácsok érdekében. A hosszú, hosszantartó válságot megélő országok közül, amelyek száma 20 volt a monitorozott időszakban, csak Etiópiában sikerült elérni az éhezéssel kapcsolatos célkitűzéseket. Végezetül mi lesz 2015 után, egy monitorozási időszak végén nagyon fontos hangsúlyozni, hogy van egy fenntartható fejlődési menetrendünk, amelyben több cél is megfogalmazódott 2030 a 2030-ig terjedő időszakra vonatkozóan, és a nemzetközi közösség már dolgozik a konkrét célokon és mutatókon. Fontos hangsúlyozni, hogy az élelmiszerellátás biztonsága és az éhezés kiemelt célkitűzés lesz, és sok célkitűzés kerül majd megfogalmazásra e témakörben. Ez azt jelenti, hogy több mutatót kell majd nyomon követni, a monitorozás tehát sokkal átfogóbb munkát igényel, és fontos lesz a monitorozás mikéntjének a javítása is. Az elmúlt években a Viszont a monitorozás területén, a monitorozási kapacitás területén nagy előrelépés történt. Van egy projektünk, a Voices of the Hungry, tehát az éhezők hangja című projekt, amely újabb indikátorok bevezetését javasolja, vagy próbálja előmozdítani a következő monitorozási időszakra vonatkozólag. Köszönöm szépen a figyelmüket. honorable président des comités, tisztelt szakbizottsági elnökök, Szép estét kívánok, Szikerszki úr! Örülök, hogy egy pár szót azért tudok lengyelül is mondani. Fi, kolleg... Tisztelt elnök úr, FAO elnöke. Köszönöm, hogy lehetőséget adtak nekünk arra, hogy a világélelmezési nappal kapcsolatban eljöhettem ide. Ez egy nagyon fontos nap, amely kapcsán nagyon sokat lehet gondolkozni az elért eredményeken, és azokon, hogy, azon is, hogy milyen kihívások várnak ránk. Az FA-tól a kollégáim bemutatták a világélelmezési helyzetről szóló jelentésüket, amelyben konkrét javaslatokkal élnek, és egy mechanizmus kidolgozására tettnek javasolna, javasolnak megoldást, és az éhezés nagyon fontos probléma, hiszen igen komoly számokat láthattunk. Majdnem 800 millió embert érint ez. De ezen számok mögött emberek vannak. Olyan emberek, mint önök vagy én, családanyák, családapák, gyerekek, akiknek a jövője bizonytalanná válik. Emberi tragédiákról van itt szó, amelyel foglalkoznunk kell, amelyel kapcsolatban erőfeszítést kell tennünk. Amikor a Jordániába áttelepített családokat látogattunk meg, onnan két nagyon megható történetet hoztunk az ott ö, meghallgatott menekültektől. Egy négy gyerekes családapa elmondta, hogy mennyire tehetetlennek érzi magát a családtagja irányába. Ki se tudok menni a gyerekeimmel, mondja, mert azt kérik tőlem, hogy ennivalót vegyek nekik, amit nem tudok megvenni. Felmondtam apaként. Egy családanya pedig azt mondja, hogy amikor a gyerekem azt kérdezik, hogy miért nem eszem velük, azt mondom nekik, hogy azért, mert éppen bőjtölök. Ez nem igaz. Azért, mert nincsen elég élelmünk a családnak. Közben a világ statisztikák megerősítik, hogy az egész világon kellő mennyiségű táplálékkal rendelkezünk, hogy mindenki megfelelő mennyiségben ehessen. 230 milliárd eurós ö, szükségletről beszélünk, közben 650 milliárd eurós az értéke az elpazarolt élelmiszernek, kétszer annyi, mint amire szükség lenne. A mai nap is 21 ezren halnak bele az éhezéssel kapcsolatos problémákban nap mint nap. Ez elfogadhatatlan mind erkölcsi, mind gazdasági szempontból. Idén a PAM 40%-át kapta meg annak a szükségletnek, amelyhez arra lenne szükség, hogy a szírválság keretében áttelepített embereknek az igényeit ki tudjuk elégíteni. Komolyan nőttek a szükségletek, és ezért felére kellett csökkenteni az adagokat, és ezek nagyon fájdalmas döntések. És közben a haszonélvezők listáját évvel kellett csökkenteni. Tudom, hogy ezek olyan kérdések, amelyekről önök is nagyon gyakran beszélnek. A világban ma a sürgősségi fellépések száma rekordszintet ért el, és további erőforrásokat mozgósítottak az ebola, a Közép-Afrikai Köztársaság, Jemen, Irak, Nepál és egyéb válságok miatt tudjuk, és nagyon hálásak vagyunk a parlamentnek azért, mert a régió problémáival foglalkozik. McEwen képviselő, Nolsa és Zeller képviselők Törökországban jártak, ahol felmérték az Európai Unió és a PAM közös fellépését egy menekültáborban. A Manda Trust Fund hozzájárulásának köszönhetően 40 ezer szír menekültet, menekültön tudtunk segíteni az elektronikus voucherek segítségével. Az FAO-val és a fid és a DEFCO-val közösen és az érintett kormányokkal közösen próbálunk megelőző jelleggel fellépni ott, ahol strukturális problémák vannak az élelmezéssel és az alultápláltsággal. A 2030-as célkitűzés rendkívül ambiciózus, amely, miatt, amely mögött egységesen kell fellépnünk. Nagyon sok pozitív példát láthatunk ahol a közös fellépésünknek fenntartható és konkrét eredmény volt az eredménye. De a sürgősségi élelmezési válságokból láthatjuk, hogy olyan helyen ütik fel ezek a fejüket, ahol már korábban is komoly volt a bizonytalanság, és ezáltal csak tovább nő a személyek kiszolgáltatottsága, hogy azt Maliban, Közép-Afrikai Köztársaságban, Jemenben vagy az ebola által érintett országokban láthattuk. Különösen hálásak vagyunk az Európai Uniós hatóságok fellépéséért azért, hogy kivételes költségvetési keretet tudjanak biztosítani azért, hogy a menekültek és az áttelepített személyek számára lehessen segítséget nyújtani. Nagyra értékeljük, hogy az Európai Uniós hatóságok többször utalnak a PAM-ra és az RCR-re, akik a szírválságra próbálnak megoldást találni. És még egyszer elmondanám a parlament előtt, hogy a PAM és a partnereink az önök elvárásainak meg fognak felelni, és a ránk közösen háruló kihívásokra megtaláljuk majd a megoldásokat, és az európai polgárok erőforrásait a lehető átláthatóbban és hatékonyabban fogjuk felhasználni. Köszönöm a figyelmüket. Thank you very much. Köszönjük szépen. Zsidorszki úrnak adok szót a bizottság nevében. Köszönöm szépen, tisztelt társelnökök, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Hát a Defkos már ötször is említették, úgyhogy egy dolgot azért még én is hozzáfűznék. A bizottság valóban az Európai Unió tagállamokkal közösen a legfontosabb szerelő, szereplők a vidékfejlesztésben és a világélelmezésben. Több mint 8 milliárd eurót allokáltunk 60 országba világszerte, és nyilván az FAO-val, az fao val a nem kormányzati szervekkel és a magánbefektetésekkel együtt lépünk fel. Van egy saját jelentésünk, amit a, az illetékes hatóságunk, ügynökségünk dolgozott ki, de nem vagyunk mi sem elégedett azzal a 795 millió emberrel, akik még mindig alul tápláltak. A bizottság konkrét célkötőzéseket fogalmazott meg magának, például 7 millióval kell csökkenteni az alultáplált gyerekek számát. És hát nyilván az összes partnerünknek a figyelmét szeretnénk felhívni arra, hogy nekik is szükséges lenne ilyen célokat kitűzni, mert akkor, ha megvannak ezek a célkitűzéseket, ezeket lehet monitorizni, hogy teljesülnek-e, és ez egy fontos kezdeményezés, egy fontos munka, amiben sok lehetőség és potenciál jellik, rejlik, de hát nyilván a partnereknek is előrelépéseket kell tenni. Négy stratégiai prioritásra koncentrálunk, ezek közül az első, hogy az EU-nak az alultápláltság ellen kell harcolnia. Szégyen, hogy még mindig létezik el a jelenség, nem adunk elég vitamint, protein, ásványi anyagokat és élelmet. Ez azonban nagy mértékben befolyásolja az emberek jövőbeni életét, tehát erre nagyon nagy koncentrációt kell folytatni, és nem a, a mennyiség, hanem a minőség lenne a lényeg. Tehát nem a sok élelem a megoldás. Aztán a jelenlegi Ö, válság a szubszaharai régióban, illetve Afrika szarvánál is egy olyan jelenség, amiért a kapacitásainkat erősíteni kell, a helyszínen is, hogy az emberek reagálni tudjanak az éghajlatváltozásra, a, nemzet, a, nemz, a természeti katasztrófákra és egyéb válságokra. A legrászorultabb társadalmi rétele, rétegeket is fel kell készülni, hogy a különböző sokkokra, az élelmiszer válságokra, és egyéb katasztrófákra fel tudjanak készülni. A, nyilván a tervezés és a politikai elkötelezettség nagyon fontos. Harmadik pont. 20%-át akarja adni az USA a klímával kapcsolatos fellépésekre. És nagyon lényegesnek tartom azt is, hogy a feláll, felajánlott támogatást, amelyeket ugye az éghajlatváltozáshoz való adaptálásra szállunk, ez ne önmagában adjuk, hiszen nem egyedülállóak, tehát egyedül állóak különírva azok az emberek, akiket érintenek ezek a problémák. Hogyha például a kínaiak ugyanannyi húst fogyasztánának, mint mi itt, hát akkor szinte háromszor annyi húsra volna szükségünk, illetve területre, hogy ezeket az állatokat tenyészteni lehessünk. Tehát egy másfajta megközelítésre van szükség annak érdekében, hogy a gazdák fenntarthatóan gazdálkodjanak, intenzifikálják a, a termelésüket, de a termőföldet és a vizet megfelelően használják. Aztán nagyon fontos még a kutatások eredménye. Ezeknek az eredményeit skalírozni kell. Kenyában és Gandában, Gánában jártam, és láttam, hogy ezek a fellépések mekkora hozadékkal bírnak az ott élők számára, legyenek azok gazdák, vagy egyszerűen ott élők. Aztán a mezőgazdasági termelés is olyan, hogy nem szabad ezt kiragadva szemlélni, hanem egy elemként az egész ellátási láncban. A mi országunkban azért más a termék, nem, a termék útja a tányérunkra nem ugyanaz a világ minden táján, és azt gondolom, hogy az állami támogatás nem elegendő. A magánberuházásokat ugyanúgy be kell vonni, és motiválni kell. És ez azért fontos, mert a magánbefektetés nem jut el csak úgy magától oda, ahol arra szükség van. Tehát promotálni kell megfelelő eszközöket és kezdeményezéseket, hogy ezt elérjük. A mezőgazdasági beruházás már nő a fejlődő országokban, de egyfajta kezdeményezésre van szükség, és ezáltal új kezdeményezések is születhetnek, én is tudok ilyet említeni, és a, biztos úr Mimica biztos úr a következő három-négy napban ezt be is fogja mutatni, nagyon sok ülés és forduló is lesz még, tárgyalási forduló 15-én, 16-án az élelmiszer biztonság vonatkozásában, és nagyon fontos, hogy politikailag láthatóvá váljunk. Nagyon lényeges, hogy a KKV-khoz is eljussanak ezek a támadások, támogatások, nem csak a nagyoknak, hiszen a KKV-k alkotják gyakorlatilag a gerincét a gazdaságnak, és ezért érdemesek a támogatásra. Nagyon fontos azonban, hogy társadalmi fellépésre is szükség van, nem elég a politikai fellépés. Beszéltem már a szociális védelemről, nagyon fontos szerep jut ennek, ezáltal tudnánk az alultápláltságot is visszaszorítani, de a, az oktatás, az egészségügynek ugyanolyan fontos szerepe van, a szegénység, az alultápláltság, a, a munkanélküliség is mind-mind olyan probléma, amit kezelni kell a vidéki területeken. Tehát paradigmaváltásra van szükség, mert ha nem értjük meg azt, hogy a gazdaság egy, egy életképes foglalkozás, amiből meg lehet élni, akkor vesztes úton járunk. Az átlag életkor a gazdák körében csak nő-nő-nő, nincsen fiatal utánpótlás, és fontos, hogy nem csak a családot kell tudniuk ellátni a gazdáknak, hanem tényleg jó életet kell tudni teremteni a maguk számára és a jövő generációk számára is. Ez egy nagyon fontos gondolat, de a migrációból is azt látjuk, hogy és itt most olyan vándorlásról beszélek, hogy a városokból kimennek a, a vidékre, és azért mondom ezt, mert ezen is látszik, hogy kulturális paradigmaváltásra is szükség van. Vannak pénzügyi mechanizmusok, amelyek már léteznek, és 2030-ig gyakorlatilag a magán és az állami szereplők, a nemzeti szervezetekkel, össze kell fogniuk annak érdekében, hogy maximálni tudjuk, optimalizálni tudjuk a hatásokat. Köszönöm. Thank you, and we start immediately with a question. Köszönjük szépen, akkor azonnal egy kérdéssel indítunk. Kérném szépen Danta urat, hogy ne beszéljen többet egy percnél. Köszönöm, a koordinátorunk nevében kérnék szót. Az Európai Parlament már többször, egyebek között egy jelentésében a élelmiszer hulladékkal kapcsolatban Európa hozzájárulását meghatározta azzal kapcsolatban, hogy az táplálékkal hogyan lehetne jobban bánni az egész világon. De a G20 pár évvel ezelőtt rámutatott, hogy az árfluktuáció mennyire kihat az alultápláltságra és bizonyos országok helyzetének a romlására, különösen olyan országokról gondolok, ahol a GDP a legalacsonyabb a G20 felkérte az FAO-t, hogy alakítson ki egy megfigyelő központot erre vonatkozóan, amelyel előre lehet jelezni a válságokat, és az egész világban egyfajta minimális szintet elérhessünk élelmezési szempontból. Ezzel önök most hogy állnak? Grazie Presidente, innanzitutto grazie per questa bella opportunità. Köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm a lehetőséget hogy itt egyeztethetünk egymással. Köszönöm szépen az információkat. Nos, legyünk őszinték, hogyha az alultápláltság problémát jelent, hát úgy tűnik ez a probléma nem javul. A kapreform lezajlott, vajon pozitív hozadéka volt-e a kapreformnak a zöldebb mezőgazdaság szempontjából. Ami az erőforrásokat illeti, hogyha a kereslet ugyanúgy nő, főre vetítve, mint ahogyan azt eddig tette, és abszolút számokban is, akkor hogyan tudjuk majd kielégíteni a keresletet? Hogyan tudunk egyensúlyt teremteni a kereslet és a kínálat között? Hajszlin képviselő, egy perc. Köszönöm. Én is azzal a kérdéssel szerettem volna indítani, hogy mi a helyzet az élelmiszer pazarlással, nem csak itt nálunk jellemző ez. Vannak olyan országok, ahol a hiányzó infrastruktúra miatt kell élelmiszereket kidobni, hiszen az elfogadhatatlan, hogy az élelmiszerek 30%-át csak úgy kidobjuk. Aztán a bizottsági érvelésben azért van egy kis hiba, elhangzott, hogy ha mindenki annyi húst akar fogyasztani, mint az európaiak, akkor három bolygóra lenne szükség. De hát ha ez így van, akkor Európa miért folytat ilyen agresszív húsexport stratégiát? Hát azért gondoskodjunk el azon, hogy mégiscsak milyen következményekkel jár a fokozott hústermelés. És aztán még egy dolog, a kistermelők megerősítése szempontjából a termőföldhöz való hozzáférés nagyon fontos kérdés. A land grabbing kérdését mindenképpen meg kell oldani nemzetközi szinten is, azért, hogy a gazdák újra hozzáférjenek a termőterületekhez. Gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Hogyha az Európai Unió ténylegesen késznek mutatkozna arra, hogy határozottan hozzájáruljon az éhezés felszámolásához, ha kitűzni ezt a célt, akkor ez már rég megtörtént volna. Szerintem álszentek vagyunk, becsapjuk saját magunkat, egy ilyen ülésen is, mint a mai, folyamatosan az élelemellátás biztonságáról beszélünk, miközben az a politika, amelyet folytatunk, az élelmiszerellátás bizonytalanságát eredményezi. A termőföldhöz való hozzáférés, a vetőmagokhoz való hozzáférés, a szabadkereskedelmi megállapodások témájára szeretnék kitérni. Ellenőrizni kellene, illetve meg kellene vizsgálni azt, hogy a szabadkereskedelmi megállapodások révén hogyan kényszerítünk bizonyos országokat arra, hogy a döntés jogát kiadják a kezükből, amikor olyan témákról van szó, mint termőföldhöz való hozzáférés, vízkezelés és hasonló. Mindjárt befejezem. Valamilyen módon el kellene gondolkodni azon, hogy hogyan, hogyan tudjuk ezt a problémát megoldani. Thank you, Chairman. I can think... Ennyi képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Két példa is eszembe jut arra, hogy a jó szándékú nyugat-európai politikusok elrontották, illetve tönkretették az élelmellátást afrikai országokban. Az egyik Rodézia példája. A másik példa pedig egy jelenkori példa. Az Európai Unió a génmódosítás technológiájának akadályozásával azt eredményezte, hogy Afrikában elterjedt az éhezés, még inkább, mint korábban. Hiszen gondoljunk bele, hogy a génmódosítás technológiája megoldaná az ottani problémákat, gondoljunk a peszticidek használatának gondjaira is hasonlók. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy még megnehezítsük a helyzetet. Köszönöm szépen. Jelen pillanatban több mint 60 millióan menekülnek, sokan belföldi menekültek. Ezért nagyon fontos a jó fejlesztés politika. Pénzre van szükség, amikor válságokról van szó, háborúkról van szó, ez viszont a problémának csak az egyik része. A másik megoldás, illetve a megoldásnak a másik része az, hogy megfelelő élelmezés politikát, mezőgazdasági politikát folytassunk, ahol partnerként kezeljük a többi országot, és megfelelő halászati politika, és megfelelő kereskedelem politika is ide tartozik. Egy másik fontos dolog, hogy az országokat az energiatermelésben is támogassuk. Azokban az országokban, ahol az emberek éheznek, a GDP-t meghaladó mennyiségű összeget költenek az energia előállítására, illetve az megvásárlására. Fontos, hogy ezek az országok önmagukat el tudják látni energiával. Lehet, hogy pont jó, hogy ma találkozunk, holnap lesz Hermán Sér halálának ötödik évfordulója. Ő sokat tett azért, hogy ezek a fejlődő országok az energiaellátás szintjén önállóak legyenek. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én ezt a kérdést teszem fel magamnak, hogy az FAO miért a kistermelők koncepcióját helyezi előtérbe, nem pedig az ENSZ-nek a vonatkozó megállapítás. Tehát ez az agrobiznisz egyszerűen, akárhogy is nézzük, hozzájárult a nem fenntartható mezőgazdasághoz. Ez az agrobiznisz, a CO2 kibocsátáshoz is nagy mértékben hozzátesz, és az, hogy a transnacionális vállalkozások, a Monsanto, a Walmart vagy a McDonald's, hát ez azért önmagában is nagyon agályos. Az ilyen koncernek a részvétele a, a Smart Agriculture jelenségben hát nem tudom, hogy ez valóban egy igazi agrárpolitikához hozzá tud-e járulni. Ugye az előbb elmondták azt, hogy a kis gazdáknak kell a termelékenységét növelni, de ebben a kontextusban ezt nem fogjuk tudni megteremteni. Nem értem azt se, hogy ebben az összefüggésben, de látom, hogy lejárt az időm, úgyhogy akkor majd ezt később teszem föl. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előadóknak is a kérdéseket. Valóban egyetértek a paradigmaváltás kérdésével a mezőgazdaságban. Valóban ma szavaztunk a rendelet módosításáról az ökológiai gazdaságra vonatkozóan. Emlékeztetnünk kell rá, hogy a biogazdálkodás nem csak annyit jelent, hogy nem használunk növényvédőszereket, hanem leginkább azt jelenti, hogy a termőföldet akarjuk ismét meghódítani. És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. A kap végrehajtása után nagyon fontos magán a mezőgazdasági modellen elgondolkozni, ez itt a kérdés. És még ma is vannak olyan európai eszközök, amelyekkel másokat akarunk táplálni. Ahelyett, hogy a többiekkel foglalkoznánk, jó lenne, hogyha akkor, amikor az új kapon gondolkozunk, azon gondolkoznánk, hogy hogyan lehet nem másokon segíteni, hanem másokkal közösen kidolgozni egy módszert. Ez lenne az új irányvonala a mezőgazdaságpolitikának. Sí, grazie Presidente. Io vorrei approfittare per fare una... Pacoló képviselő egy percben. Az FAO képviselőihez lenne egy kérdésem. Gyakran hallhatjuk, hogy a világ lakosságának a növekedése miatt többet kell, több élelmiszert kell előállítanunk. Ezen elv miatt a parlament megszavazott olyan állásfoglalásokat, amelyekkel nem értek egyet. Úgy gondolom, hogy bizonyos hozzászólásokból kiderült ez, hogy próbáljuk a figyelmet elterelni azon célkitűzésektől, amelyeket el kellene érni, miszerint javítani kell az élelmiszer elosztásán, és az élelmiszer termelési ciklust hatékonyabbá kell tenni. Hogyan tudjuk elérni, hogy többet termeljünk, hiszen egyre többen lakják majd a Földet? La transferencia de comida, de alimentos desde el mundo desarrollado al... Köszönöm szépen, a Nárt képviselő. Úgy gondolom, hogy itt egyfajta dömping valósul meg, amelyel Afrikában tönkretesszük a helyi termelést. A humanitárius segítségnyújtásnak álcott, álcázott tevékenység valójában nagyon káros. Másodszorban, amikor a föld, földek felvásárlásáról beszélünk bizonyos országok részéről, Izrael, Izrael, USA, Kína, India és így tovább, ezek az országok afrikai termőföldet vásárolnak fel, ennek komoly kihatása van az egyszerű lakosságra, főként a törzsi lakosokra. Az egyre elharapózó szegénység is komoly problémát okoz. Ha valaki földet bérel, akkor például a lehető legnagyobb hasznot akarja húzni a földterületből, ugyanakkor végül teljesen tönkre megy a talaj, és a vízkészletek kisajátítását is meg kell említeni, a kérdésem tehát összességében az, mit gondol a FAO mindezekről, a jelentés nem foglalkozik ezzel a jelenséggel, mit gondol a FAO erről? Dorfman képviselő, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. A éhezés elleni küzdelem az éhezés elleni küzdelemben gyakorlatilag nem tudunk eredményeket elérni, mert egyre nő a föld népessége. A demográfiai változások ellehetetlenítik az eredményeket. Hogyha egy országban végül sikerült legyőzni az éhezést, akkor mi a helyzet a lakosság alakulásával? Lehet, hogy ezekben az országokban egyfajta szociális intézkedés csomagra is szükség lenne annak érdekében, hogy a zabolátlan növekedése a népességnek véget érjen. Gondoljunk olyan országokra, mint Pakisztán, Afganisztán, Jemen. Hogyha az 1950-es szinthez hasonlítjuk a 2050-re becsült számokat, hát hogyha így megy ez tovább, akkor elveszítjük a harcot az éhezés ellen. Egy képviselő, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném elmondani, hogy egyetértek Hojszlin kollégával. A bizottság képviselőjétől a következőket szeretném kérdezni. Ismerje a bizottság Albert Einstein mondását, ő ugye egy nagyon intelligens ember volt, ezt mindannyian tudjuk. Ő azt mondta, hogy semmi sem fogja úgy biztosítani az emberiség túlélését, mint az átállás a vegetáriánus életmódra. Az Európai Unió politikája és az Európai Bizottság politikája épp az ellenkező irányba hat, a halászati politikánk egyre erősíti az éhezést a világban, a kereskedelem politika erősíti az éhezés térnyerését, az agrárpolitikánkra is igaz ez, valamint a mezőgazdaság területén tapasztalható állami támogatások. Úgy tűnik, hogy ez egész egy bohózat. Nem lehet ezt szépíteni, nagyon nagy a felelősségünk a világon az éhezés elterjedésében. thank you. Köszönöm szépen, hát nagyon sok kérdést tettünk fel a bizottságnak. Hogyha esetleg kérhetem, hogy nagyon röviden reflektálnának erre, mert a tolmácsok hamarosan elhagynak itt bennünket, vagy legalábbis szeretnének, mert nem sok időnk van kikezdi, de kérem gyorsan. De mégse beszélnek túl gyorsan a tolmácsok kedvéért. Oui, euh, je vais commencer bien sûr mes Azzal kezdeném, és majd a kollégák kiegészítenek, hogy az ár volatilitásról beszéljünk. Valóban ez fontos kérdés. Minnyian megéltük 2007-11 között a válságidőszakot, de figyelembe kell venni azt a tényt, hogy jelenleg az adatok azt mutatják, hogy az élelmiszer termékek ára nő, és kevesebb a volatilitás. Ezt fel kell ismernünk. Ami ezen jelenség okait illeti egyrészt komoly a készletezés, komolyan csökkent a kőolajára és az amerikai dollár árfolyama. Az, hogy alacsonyabbak az árak, elnézést a tolmács javítja meg, tehát csökkennek az élelmiszer árak, ez azt jelenti, hogy a háztartásoknak nagyobb a vásárlóerejük az élelmiszer vásárlásra. Közben globális szinten, ami az előnyöket illeti, figyelembe kell venni, hogy az élelmiszerárak csökkenése a gazdák jövedelmét is csökkentheti. Ami a pazarlást illeti, ez rendkívül fontos kérdés. A kolléga beszélt az ENSZ főtitkára általi programról, a Zero Hunger Challenge-ről, ennek az ötödik pillére pont a pazarlás elleni fellépés. Az európai országok nagyon fontos intézkedéseket vezettek be Franciaországban, a parlament szavazott, Belgiumban és más észak-európai országban is. Európában más a probléma, mint a fejlődő országokban, mert a fejlődő országokban a probléma a, a, megtakarítás utáni öm, élelmiszer vesztesség, ami komoly problémát jelent, akár 30%-os is lehet ez. Ezt mindenképpen figyelembe kell vennünk. Very quickly, but not too much. Köszönöm szépen gyorsan, de nem túl sokat. Az első dolog, amit megemlítenék, hogy a G20-as találkozát követően a volatilitásról a FAO másokkal közösen a Market a piacinformációs rendszer címmel kezdett egy projektet. Nagyon sok információt dolgozunk fel, úgyhogy ha Google-be beütik ezt a, a kifejezést, akkor nagyon sok információt fognak találni, például a, az árak alakulásáról és a piac alakulásáról, amelyek eléggé volatilis aspektusok. És az OECD is be van vonva egyébként ebbe a projektbe. Röviden még arra, hogy milyen követelmények vannak velünk szemben hosszú távon az agrárium vonatkozásában. A probléma nyilván az, hogy olyan motiváció kell, amivel a termelést lehet növelni, de úgy, hogy ez ne károsítsa a környezetet. Nem csak azért, mert éppen erről beszéltünk ma, hanem azért, mert a fogyasztás egyszerűen nő globálisan, és ez tény. Jobb az elosztás az élelmiszerek vonatkozása, mint korábban, de ennek még inkább javulnia kell, mert különben gondjaink lesznek a jövőben. A földhöz való hozzájutás nem csak Európában, hanem a világ minden táján. Rekreációs célokra is igényt tartanak másokan földterületekre, és ezt is figyelembe kell venni, de ez is hozzájárul ahhoz, hogy itt konfliktus áll fenn. A föld felhasználás azért viszonylag stabil maradt, és nagyjából a következő 40 évre is ezt a stabilitást várjuk. Ugyanakkor, ami nagyon nagy mut, növekedést mutat, az a terméshozam. És persze ennek felmérése és ennek a terméshozamnak a további növelése a környezetre való negatív hatások nélkül elérendő. Tehát a terméshozam növelése érdekében szem előtt kell tartanunk a felelősségünket is, és ez persze a lehető legnehezebb feladat. Nagyon gyorsan és röviden még a népességet illetően, hát sajnálatos módon a népesség és a szegénység komplex kapcsolatban áll egymással. Gyorsan nő a népesség, ha az emberek szegények, nem pedig fordítva van ez így. Tehát sok esetben a szegény embereknek van sokkal több gyermeke. Talán azért, mert ők biztosítják a jövőt, ők a jövő záloga, akik segíthetnének az élelmiszer termelésben, az a termények előállításában. Viszont amit egy kicsit jobbra fordul a soruk az embereknek, és mondjuk onnantól, hogy a nők hozzáférnek az oktatáshoz, ö, csökken sajnálatos módon a, a, az utódok száma. Az társadalom biztosítása, szociális védelem is nagyon fontos, annak érdekében, hogy jó jövedelem letehessenek szerte a munkavállalók. Köszönöm, elnök. Szeretnének elmenni a tolmácsok, mert elég keményen dolgozni, úgyhogy ha angolul folytatnánk, és ez mindenkinek megfelel, akkor köszönjük szépen a tolmácsoknak, hogy itt voltak